Nikolson úr egy percben következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék megemlékezni eh, vagy szót adni az együttérzésemnek a Franciaország és a franciák iránt. Eh, ameddig lehet, húzzuk, halasztjuk a Brexit ügyét. A múlt heti döntéssel az igazi problémára találhatunk megoldást. Barné úr a backstop az igazi probléma. A backstop megoldás az ír kérdés volt az igazi kerékítője az egész tárgyalási folyamatnak az elejétől fogva. Az októberig történő meghosszabbítás sokat nem segít szerintem nem fog megállapodás születni, egy új parlamentre, egy új Európai Bizottságra lesz szükség, új, friss emberekre annak érdekében, hogy erre a fájó és égető problémára végre gyógyírt találjunk. Ha valaki egy klub tagja akar lenni, eh, akkor vagy bent van, vagy kint. Nem lehet félig bent lenni, vagy félig kint lenni. A briteknek mindig is ez volt a problémája. Elnök eh, asszony, ez lesz az utolsó hozzászólásom, 30 éve vagyok képviselő, és megengedik, elmondanám, hogy megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy Észak-Írország választóit képviseltem e ház falai között 30 éven keresztül. Voltak ö, szép és örömteli pillanatok, voltak borzasztó, rettenetes pillanatok is a 30 év alatt, amiket meg kellett itt élnünk. Mégis Jacques Delors, az Európai Parlament, Európa volt az, 94-ben emlékszem, amikor ilyen pénzt megtaláltuk, és eh, Jacques Delors azt kérdezte tőlünk, hogy eh, mit tehet Európa eh, önökért. Rengeteg pénzt és támogatást küldtek Észak-Írországba. Tehát ahogy búcsút intek az Európai Parlamentnek, el kell, mondjam, nagyon jól éreztem itt magam. Remélem, hogy vissza is adtam valamit, és remélem, hogy jól képviseltem 30 év alatt az északír választókat. Észak-Írország népét, ezt a büszke népet. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Nikolson úr és mint olyan személy, aki önnel az Agri Bizottságban sok napot töltöttünk együtt, mondhatom, hogy nagyon konstruktív volt az önnel való együttműködés mindig. 30 év után sok sikert kívánok a további karrierjéhez. És azért lesz még egy nap itt, amíg, amit együtt töltünk. Nekem be kéne tartani itt a felszólalási idők hosszát. Anderson úrnak adok, asszonnak adok egy percben szót. a nagypénteki megállapodás óta most megint hat hónappal meghosszabbodik az a bizonytalanság, amit 2010 And involves stripping people. amit megéltünk. És követeljük, hogy lehessen szavazni. Ez volt az emberi jogi küzdelemnek is mindig a, a célja. A Finnegan és a Finnegan megválasztása Észak-Írországban London, Dublin és Brussels, Brüsszel megállapodásai a Brexit által kiváltott káosz után. Itt lenne az ideje, e, és e, az írlakosság ezt kéri, hogy demokratikus e, választások legyenek, és kilábaljunk ebből a Brexit káoszból, hogy Észak-Írország és Írország élete életét ne borítsa föl ez a bolondéria, amit tűztek velünk. Kékkártyás kérdést kívánnak önhöz idézni. Kelly úr, parancsoljon. Anderson azt mondja, elfogadja Kelly úr kérdését? Amint tudják, nem szoktam személyes módon vitatkozni, ez a második kék kártyám sok év óta de mindenki tudja, hogy az ír kormány, Michel Barnier is tanúsíthatja, ezt mindent megtett. Mi a kérdése uram? Hogy mondhatja, hogy az az út, amit ott választottunk, nem vezet sehova? A Sinn Féin világosan tárgyalt a Dublini kormányjal, és azt akartam kifejezni, hogy nem szabad az ír polgárokkal megfizetetni ezeknek a vitáknak az árát. Észak-Írországban az én anyám generációja Londonba mentek, az ön pártja pedig az ön pártja az elnök megpróbálja félbeszakítani a felszólalót. Thank you. Mr. Smith, one minute. Miss asszony, egy percben. Hogy Smith úr, Köszönöm szépen, Skót képviselőként természetesen úgy gondolom, hogy itt eltúloztak bizonyos kérdéseket, de hálás vagyok a tanácsnak, hogy megpróbálják megoldani ezt a kérdést. Tusk úr Lennonra hivatkozva, ön egy álmodozó, de nem ön az egyetlen álmodozó, ez vigasztalja igen, és Egyesült Királyságban, Skóciában is nagyon sok álmodozó van, akik azt mondják, hogy, hogy a legjobb Brexit a nem Brexit. Örülök, hogy igyekeznek megoldást találni. Igen, készülünk fel a pártunk nevében a kilépésre de tanulják meg a Brexit leckéjét az összes országban, ez fontos dolog. A populizmus növekszik, félrevezetik az embereket, populizmus mindenki számára kockázat jelent. Meg kell, hogy mondjam őszintén, az Egyesült Királyság demokráciája veszélyben van, és igen, európai választásokat jól kell lebonyolítani, erre ügyeljenek a megfelelő hatóságoknak, erről kell gondoskodniuk. Itt látjuk, hogy a kampányok folynak, minden szóba kerül, mindent elkövetnek az Európa ellenesek. Ez Európa melletti harc lehet ez a választás. A nemzetközi szolidaritás, igen, az én pártom Skóciában készen áll, hogy ezt a harcot megharcoljuk. Köszönöm szépen. Mrs. Görling. One... Görling asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani a türelemért és az legmagasabb szintű statementshipért az politikusságért. Igen, és Tusk is ilyen sok levelet írt, e-mailt, szöveget írt, és megkért arra, hogy segítsek. Én pedig szeretnék köszönetet mondani azért, amit elkövetett, vagy megtett az Egyesült Királyság érdekében igen, felelősséget vállalt abban, hogy elkerüljük a no deal megállapodást. Ez ellentétben áll számos brit politikussal, éppen a konzervatívákról, akik hazudtak, csaltak, barikádokat építettek. Ez egy úgy tűnik a, ez úgy tűnik, hogy fontos dolog lehet a következő miniszterelnökségét folytatott jelöltség során, hogy ilyen karaktervonásokat mutassunk. Azt gondolom, hogy örülünk, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy május 23-án megint itt legyünk. Részt vegyünk a választásokon, ezért hálásak vagyunk. Az EU-tagság fontos dolog, és szeretném bátorítani a kollégákat, hogy az országot helyezzék a pártjuk elé, úgy gondolom, hogy eredményt kell mutatnunk, sikereket kell elérnünk, és itt az ideje egy második népszavazásnak, akár szeptemberben is megtarthatjuk ezt, és október 31-én szépen maradunk. Köszönöm szépen. Dansur egy percben. Köszönöm szépen. szeretnék hangot adni együtt érzésünknek eh, eh, párizsiak iránt, eh, és valóban a bátor tűzoltókról is meg kell emlékeznünk, együtt újraépítjük majd a Notre Dame-ot. Kedves kollégák, a Brexit egy folyamat, amit a szemben ülő kollégák tagadnak. A brexit kapcsolatos lehetőségeket mind negatívként állítják be. Sokkal könnyebb számukra arról beszélni, hogy becsapták őket. Az a Brexit, amit őt ígértek, nem volt megvalósítható. Európai választások lesznek az Egyesült Királyságban, az emberek így választhatnak a csalást kiáltók között, és mi közöttünk, akik készen állnak arra, hogy együttműködjenek és tegyenek is valamit azért, hogy egy jobb Európát építsünk, hiszen erről szól az Európai Parlament, hogy egy jövőt, közös jövőt építsünk, amiben mi készen állunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percet kap Henkel úr. Párizsba, Luxemburgon, Belgiumon keresztül mentem kerékpárral és a tegnap légett Notre Damehoz is ellátogattam. Amikor tegnap néztem a képeket a e, televízióban, akkor bizony könnyek voltak, szöktek a szemembe. Tusk úr arról beszélt, hogy Gdanskot uh, sikerült újjáépíteni. Egy másik sikeres újjáépítésről hadd uh, emlékezzek meg, uh, a Dresdai uh, templomot, amit a Coventry britek segítségével építettek újra. Egy hasonló közös projekt lehet a Notre Dame újjáépítése. Ki kellene mondani, hogy a következő jogalkotási időszakban ez egy igazi prioritás, hogy újjáépítsük a Notre Dame-ot. Tusk úr azt is elmondta, hogy mind a 28 európai tagállam együtt kell, hogy végrehajtsa ezt. Hallottam ezt öntől és másoktól, Londontól, várják a helyes választ. Nem csak bármilyen választ, hanem helyes választ várnak Londontól. <clears throat> Fontos, hogy Nagy-Britannia az Európai Unió keretein vagy felügyelete alatt részt vegyen a Notre Dame újjáépítésben méghozzá úgy, hogy uniós tagállam marad. Köszönjük, Hübner asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony, tisztelt európai vezetők, az új Brexit eh, határidő megválasztását nem volt könnyű eldönteni. Most a briteken múlik, hogy hogy használják föl ezt a hat hónapot, remélem konstruktívan, és Farázs úrra nem számítunk itt ebben a parlamentben újra. Az utóbbi két hétben sok olyan anti-európai megszólalást hallottunk, amelyek már szabotással értek föl. Ezeket a politikusokat meg kell tanítani arra, hogy Európai Unió arra való, hogy megvédje a polgárait, és az EU továbbra is a stabilitás, a jólét világa marad, akkor is, hogyha ezt egyesek le akarják rombolni. Sajnos a brit oldalról továbbra sem látható, hogy milyen megalapodás születik majd Brexit ügyben, de valóban nem a Brexit a legfőbb problémánk, hanem a jövő. Lehet, hogy közel van a megoldás, csak ehhez az angol politikának el kéne döntenie, hogy mit akar valójában. Köszönjük, Kelly úr! Elnök asszony, én is szeretném kifejezni együttérzésemet a Notre Dame templom leégésével kapcsolatban. Ami pedig a Brexitet illeti, sajnos továbbra is bizonytalanság van, és ezt az emberek szenvedik meg. Hazámban is a Brexit nagyon konkrétan érinti például a gazdálkodókat, a mezőgazdasági gazdálkodókat, nem csak azáltal, hogy 200 euróval kevesebbet kapnak majd országonként, mint korábban, hanem sok egyéb módon. Reméljük, hogy Theresa May és a Labour Párt vezetője meg tudnak állapodni. Ha nem, akkor, akkor ö, szerintem el kell halasztani a Brexitet örökre, mert bizonyosságot akarunk. A saját választóim ö, öt képviselőt küldtek ide, lehet, hogy csak négyet fognak, de nem lehet csak a britekre tolni ennek a, a felelősségét, mert volt lehetőségük sokszor újra gondolni a dolgot, már március 29-én ezt a káoszt azonban ők okozták. Remélem, hogy valami értelmes megállapodás születik a két párt között ezen a héten. Angel kolléga a spontán felszólalók közül elsőként. Elnök asszony, azt szeretném elmondani, hogy örülök annak, hogy azt látom, hogy az Európai Tanács és az intézmények rugalmasságot képesek mutatni, most éppen az Egyesült Királysággal szemben. Ez nagyon öröm számomra, hogy továbbra is a kompromisszum, a megállapodás pártján vagyunk. Ez a bölcs döntés most új lehetőséget ad a brit nemzetnek, hogy újra gondolja helyzetét. Ez a döntés ugyanakkor meghosszabbítja a bizonytalanságot a vállalkozásoknak és a polgárok helyzetét is nehezíti, ezért azt kérem a 27 nemzet tagjaitól, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy minél előbb lezáruljon ez a folyamat. Egyelőre döntésképtelen volt Westminster, de bírják rá arra, hogy döntést hozzon. Ez kolléga, egy percben. Mindannyiunk szíve fáj. Franciaország és az emberiség vesztett el eh, egy fontos kincset, az emberiség, és együtt az, e, az egész eh, emberiségnek kell újraépíteni ezt. Folytatva angolul sajnálom, hogy nem az Európai Tanács nem döntött úgy, hogy újra népszavazásra kell bocsájtani a Brexit ügyét, ez lett volna a demokratikus megoldás. Így lehet csak biztosítani, hogy rendezett módon lépjenek ki a britek az Európai Unióból, illetve döntsenek erről a választók. Az nagyon sokan csalódtak, nem csak a Brexit kapcsán, hanem azért, mert az Európai Uniót éppen, hogy át kell alakítanunk, és meg kell erősítenünk, újjá kell építenünk. Köszönjük, Miranda asszony, egy percben. Fia Londres. Köszönöm szépen. Londonban jártam egy galiciai kollégámmal, és azt kell, hogy mondjam, hogy bizonytalanság alakult ki számos területen. Például az orvosi, a gyógyszerellátás bizonytalanná vált, miközben tudom, hogy az emberek európainak érzik magukat, nem tudják, mi fog történni velük, és szeretném elmondani Juncker úrnak, Tusk úrnak, hogy itt fontos lépéseket kell tenni, a rugalmasság újra és újra felmerül igényként. Úgy gondolom, hogy európai parlamenti képviselőként is lépnünk kell az emberek érdekében, a britek érdekében is rugalmasnak kell lennünk, hogy biztonságban érezzék magukat. Köszönöm szépen. Köszönöm. López Aquilar úr. Elnök asszony, Juncker elnök úr, Európának haladnia kell, előre kell lépni, előre kell tekintenie, és végre koncentrálni kell a legfontosabb feladatokra, és arra, hogy mi történik. Például most a franciaországi tűzeset után a kétségbecsét látni kell. Ez egy döntő jelentőségű választás az Európai Unió szempontjából. Ha vannak kétségeink, akkor képviselni kell az értékeinket. Az Egyesült Királyság részt vett a következő választásokon. Most mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Hogyan reagáljunk? A brit alsóházban nem képesek arra, hogy valamilyen eredményt bemutassanak. Itt vannak az emberek, akik 20 éve az Európai Parlamentben ülnek, miközben ők okozták azt, ami most kialakult, mostanra kialakult. Abban bízom, hogy a pro-európaiak végre felismerik ezt a demagógiát, és nem adnak hitelt nekik európai szinten sem. későre jár, és rövid az idő az Európai Uniót a második világháború rémálma után hozták létre, és egy álom volt az Európai Unió, és létrehozták azt a helyet, ahol ma vagyunk. Üdvözlöm Tusk úr kommentárját, hogy álmodozókra van szükség. Mindenki álmodozik, de nem egyformán azik éjszaka álmodnak, és felébrednek reggel, hogy igazából csak hiúságból ábratak, de azok a veszélyes emberek, akik napközben álmodnak, akik nyitott szemekkel álmodnak, sokat várnak a világtól későre jár és rövid az idő. Éppen ezért Tusk úr álmodjon tovább, folytassa az álmait, és utána kövesse tettekkel az álmait, és tegyék lehetővé az álmuk megvalósulását. Maradhatunk és maradni is fogunk. Hökmárk úr. Azt gondolom, elnök asszony, az egész vita egy dologra mutat rá igazán ez rámutat az európai egység erejére. A Westminster beli problémákat mi okozza az a tény, hogy az Európai Unió tagjaként sok eredményt értünk el a társadalom érdekében, és nehéz ezt a kapcsolatot megszüntetni. Én azt gondolom, Farázs úr egy vidám ember, egy vicces ember, de csak vicces igazából komolyan nem járult hozzá az európai biztonsághoz soha. Az európai gazdasági növekedéshez, a piacok megnyitásához ön mindig viccelt, vicces volt, és miért tartanánk öntől? Ön igyekszik megfélemlíteni bennünket, hogy visszajön, és olyan emberek, mint ön még visszajönnek. Igen, ön úgy gondolom, időnként figyelünk önre, de ön egy vicces alak, de igazából, amit ön mond, annak nincs értelme az európai egység, az európai emberek szempontjából. Ön csak vicces, és mi nem félünk a csupán vicces emberektől, és abban bízunk, hogy az Egyesült Királyság marad az Európai Unióban. Köszönöm szépen! Ezzel a spontán hozzászólások végéhez értünk újra Juncker úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, azért emelkedtem szóra megint, mert sok éves Strasbourgba som, sok izgalmas pillanatát szeretném önöknek megköszönni, és ö, szeretném méltatni innen Elmar Brock urat is, akivel 40 évvel át működtünk együtt, vitatkoztunk, egyeztünk meg újra, nevettünk együtt, sírtunk együtt. Jó volt Elmar veled együtt dolgozni. Thank you, President. Köszönjük szépen, elnök úr. Tusk elnök úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy rövid megjegyzést engedjenek meg nekem. az európai parlamenti választásokban részt vegyene az Egyesült Királyság, vagy sem. Nos, hetek óta megoszlanak a vélemények ez ügyben. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy az Egyesült Királyságnak joga és kötelessége, hogy részt vegyen a választásokban egészen addig, ameddig az Európai Unió tagjai. Ez nem képezheti tárgyalások alapját. másodrangú áll, tagságot pedig nem tudok elfogadni egyetlen egy ország számára sem. Ugyanakkor a jogi valóságról sem szabad megfeledkeznünk. Ferhofstadt úr kijelentéseit Farázs úr megtapsolta. Ez jó ok arra önnek, Ferhofstadt úr, hogy az érveit újra gondolja. Köszönöm. Thank you. Köszönjük szépen, kedves kollégák! Ezzel ezt a vitát lezárom. Thank you, colleagues. You can continue the conversation. Köszönöm szépen. Kérem, hogy a beszélgetéseiket a szüléstermen kívül folytassák. Tyson asszonyt kérjük, hogy foglalja el azt a helyet, amit eddig Michel Barnier és Jean-Claude Juncker foglalt el. Kérem, kérem, hogy a baráti beszélgetéseket a szüléstermen kívül folytassák. Egy perc technikai szünetet rendelek el, mert egyszerűen nem tudok rendet tartani. Köszönöm szépen, most már tényleg hadd kérjem, hogy mindenki hagyja el a termet. Aki a következő vitában nem érintett, az kérem menjen Corbett úr, Smith asszony. Hadd kezdjük el a következő napi rendi pontot, engedjék meg. So, please, the next item on our agenda is the report by Mr. Calvet Chambon. Kávé Sambon úr jelentése az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről. Négy és fél percben megadom a szót Kávé Sambon úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony! Örülök önt itt újra látni. Örülök, hogy újra látom. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselőtársaim! Az a megtiszteltetés ért, hogy itt egy egész csapatnyi ember munkáját mutathatom be önöknek. Köszönöm a kiváló együttműködést, amely hónapokon át tartott. Persze szorosak voltak a határidőink, az volt a dolgunk, hogy egy irányelvet alkossunk, egy irányelvet véglegesítsünk, és az egy régit újítsunk meg, amely már 28 éves volt. És persze ennél messzebb mutat a feladat, ezt az ügyet tovább kell vinni, még az irányelv megszületése után is. Miért hatalmas politikum maga az irányelv? Azért, mert a szociális pillér lényegét érinti és az a mandátum, az a feladat, hogy a tavalyi Göteborgi döntéseket érvényre vigyük, megtisztelő feladat, de ez még csak az első lépés volt, egy hatalmas munka első fázisa, hiszen ha meg is születik az irányelv, azt át kell ültetni a tagállami jogokba és végre kell hajtani. Ez az irányelv a munkavállalók sorsát befolyásolja, mégpedig komolyan, és így persze minden polgár életét. Azt ugyanis, hogy milyenek lesznek a munkafeltételek a jövőben. Ez egy 500 millió európai polgárt érintő kérdés, akik hamarosan a választóurnákhoz járulnak. Ezért is volt fontos, hogy még e mandátum időszaka alatt ezt a dolgot tető alá hozzuk. Mert ez az irányelv megpróbál egyensúlyt teremteni számos ellentmondó szempont között. Mi a lényege? Az, hogy minimál meghatározza, hogy mik azok a minimális jogok, amelyeket minden munkavállaló val szemben érvényesíteni kell, mik az alapvető jogai a munkavállalóknak egységesen Európa szerte. Nyilván az alkalmazás, az átültetés majd a tagállamok feladata lesz, de az elv az közös. A szubszidiritás elvét figyelembe vettük, de minimális jogokat akartunk előírni, megalkotni, hogy tényleg beszélhessünk szociális Európáról, ne legyen üres malaszt, írott malaszt, amit ebben a témában mondunk. Itt ebben az irányelv tervezetben tehát bizonyos garanciák fogalmazódnak meg. Az információhoz való jog, a munkavállaló munkával kapcsolatos információkhoz való hozzáférési joga. Az, hogy nem szabad visszaélni a próbaidővel a munkaltatónak, hogy minimális feltételeket mindenhol mindenkinek, minden munkavállalónak biztosítani kell. De a legfőbb erénye a szövegnek az, hogy tartalmi módon értelmezi újra a foglalkoztatási struktúrákat érdemi módon, új definíciókat alkot a régiek alapján, pontosítja őket, hogy azok a bizonytalanságot felszámolják, mindezt egyébként az Európai Bíróság számos korábbi döntésével összhangban. Tehát ez az irányelv olyan, hogy rugalmas is lesz, de nem lehet visszaélni majd a rugalmassággal és egyenlő esélyeket biztosít minden európai munkavállalónak. Ezt nem lehet kellőképpen hangsúlyozni. Vagyis a szociális dömping alól húzza ki a talajt. Minimális munkakörülményeket, fizetési körülményeket, jogokat mindenkinek megad. Mert Európát sokféle árnyék fenyegeti, de a szociális Európát szívósan tovább kell építeni. Köszönjük Tyson asszony a bizottság nevében kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők, nagyon örülök, hogy eljöttem önök közé a szavazás előtt az irányelv kapcsán. Itt az európai szociális jogok egyik legfontosabb pilléről beszélünk. Sámbon úrnak szeretnék előadóként köszönetet mondani, hogy gyors és sikeres munkát végzett. Természetesen kevés időnk maradt a jelenlegi ciklus alatt befejezni ezt a témát, és nem lett volna lehetőség erre, ha jó szándék, hogyha az együttműködés a parlament és a tanács részéről nem lett volna jelen, és természetesen hozzátartozik ehhez, hogy kompromisszumokra törekvő munkát végzett a tárgyalások során az előadó. A javaslat egy fontos eredmény, vívmánya a szociális Európa számára. 200 millió munkavállalóról beszélünk, és átláthatóbb, kiszámíthatóbb munkakörülményekről beszélünk valójában. Az új munkajogokról beszélünk, amelyeket hozzáigazítunk a munkavilágának új körülményeihez. Egyre több olyan munkavállaló van, mindenek előtt a fiatalok és a nők körében, akik atipikus foglalkoztatási körülmények között kell, hogy dolgozzanak rendkívül rugalmas szerződésekkel. Ezért meg kell találnunk a megfelelő egyensúlyt. A munkavállalók védelmeit, védelmét biztosítanunk kell, úgy, hogy nem rakunk túl nagy terhet a munkáltatókra. És éppen ez az, amit megtettünk az javaslattal, az irányelv javaslattal. Nagyobb átláthatóságot akarunk biztosítani, és ezen keresztül az összes munkavállaló megkapja az információkat az alapvető munkakörülményekre vonatkozóan. És úgy gondolom, mindjárt az első héten megtudják majd a munkavállalók, milyen kötelezettségeik és milyen jogaik vannak. Ez vonatkozik a munkarendre, a bérezésre, és a parlamentnek köszönhetően extra információk vonatkoznak majd a kölcsönzött munkaerőre és ügynökségeken keresztül. Több millió munkavállalót kizártak eddig, akiket most már lefedünk ezzel, a platform munkavállalókat, az otthoni munkavállalókat, vagy a nulla órás szerződés keretében foglalkoztatottakra is. Azonban természetesen nem elegendő informálni, nem csak információs okra van szükség, hanem új alapvető anyagi jogi megoldásokra is, mint például a próbaidőszak behatárolása, a munkavállalók jogai, hogy tudják, hogy milyen időn belül lehet őket megbehívni munkára, ha készenlétben vannak, és a kompenzációról is beszélnünk kell, hogyha nagyon rövid távon mondanak fel valakinek, és beszélnünk kell természetesen a szükség szerinti munkavállalókra is, és hozzá kell számolni a készenlétet is, ami munkaidőnek számít. Azt gondolom, hogy ezen dolgozunk nap, mint nap. Amit sikerült elérni, ez a munkafeltételek esetében az összes EU munkavállaló számára komoly haladást jelent. Úgy gondolom, hogy az új irányelvvel ö, nagy lépést tettünk, és nagyon fontos, hogy a végrehajtási jogok is megszülessenek kellő időben. Itt szorosan együttműködünk majd a nemzeti hatóságokkal, hogy konkrét jogok jelentkezzenek a bizonytalan munkaviszonyokkal rendelkezők számára. Megtesszük a szükséges lépéseket. Köszönöm szépen a figyelmet. Madame Arena, Arina asszony, a Nőgi Bizottság nevében egy perce van, képviselő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Biztos asszony, ma Európában több mint 4 millióan dolgoznak heti 8 órás szerződéssel, és milliók számra vannak azok, akik havi alapú szerződéssel dolgoznak. Mindezekről beszélünk, közöttük is nyilván a nők a legkiszolgáltatottabbak. A 2008-as válság óta gyakran túl gyakran fordul az elő, hogy nem megfelelő védelemben, nem megfelelő fizetés mellett mindenféle kilátás nélkül dolgoznak emberek itt Európában. Ezek a munkavállalók középtávon ö, sem tudnak gondolkodni, nem tudnak felvenni egy banki kölcsön, balki hitelt, nem tudják az életüket sem szervezni, a hónap végén pedig nem jönnek ki. A mai szöveg fő célja az volt, hogy javítsuk a helyzetet mindezen emberek számára, hogy nagyobb védelmet kapjanak, és főként, hogy átláthatóbb legyen és érthetőbb az Európaiban aláírt munkaszerződések összessége. Sajnálatos ugyanakkor, hogy a tagállamok kizárták az irányelv hatája alól a, a, a részmunkaidős szerződéseket egész egyszerűen a nulla órás szerződéseket be kellene tiltani. Ez az irányelv minimális szabályokat próbál bevezetni. Nyilván a tagállamok, egyes tagállamok lehetnek ambiciózusabbak a munkavállalók védelme terén. Ezt kell megtennünk, hogyha azt szeretnénk, hogy Európában higgyenek az emberek. Köszönjük szépen a néppárt nevében Ratke úr, két perce van. Ja, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Büszke vagyok arra, hogy ez az eredmény megszületett. Ez a végeredmény nyilván kompromisszumos dolog, és tipikus a parlamenti munkára, hogy ilyen kompromisszumok születnek, de a jó kompromisszumot az jellemzi, hogy végül mindenki büszkének érzi magát, amikor megszületik a szöveg. Jó, lehet, hogy mindenkinek van olyan érzése is, hogy egy-két dolgot másképp szeretett volna, de összességében elégedett. Win-win helyzet állt tehát elő. És összességében jó irányban jó irányba tartunk. A néppárti frakció nevében és árnyék előadóként azt szeretném kiemelni, hogy az új irányelv révén több lesz a munkavállalók joga, jobbak lesznek a munkakörülmények, és a biztos asszony is elmondta, hogy csökken majd a bürokratikus teher, ami a munkáltatókra nehezedik, tehát egyszerűbb lesz az alkalmazás. Harmadsorban pedig, és ez a mi frakciónknak különösen fontos volt, az is sikerült, hogy elérjük, hogy a munkavállaló jogi definíciója, amit a bizottság javasolt, végül is nem szerepel a szövegben, hanem továbbra is a tagállamok definiálhatják, hogy ki a munkavállaló. Egy egységes definíciója a munkavállaló szónak több jogbizonytalanságot szült volna, mint jogbizonyosságot. Német képviselőként elmondhatom, hogy a munkavállalók örülni fognak ennek, az új típusú védelemnek, de a munkaadók is egyébként 52%-a, vagyis több millió a lakosságnak, vagyis több millió ember örül majd ennek, és amikor a szociáldemokraták, a zöldek és a, a azt mondja, hogy ez az Európa, a bankok Európája, itt a példa rá, hogy nem, a szociális Európát meg, ö, építjük, és a néppárt is élen jár ebben. Köszönjük. Szocialista frakció nevében López úr kettő percen parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelvet fogadunk el 200 millió európai munkavállaló jogait védve, a munkakörülményeiket javítva, főként azok számára, akik atipikus munkaszerződésekkel dolgoznak, kiszámíthatóság, biztonság, ez volt a célunk, remélhetőleg ez valóban a munkálók védelmének egy új platformát, jel, platformját jelenti majd. Nagyon sok tagállamban ugyanis a munkavállalók szociális védelme ez ideig nem megoldott. Fontos, hogy a nulla órás szerződésekkel, illetve az eseti munkával kapcsolatos munk alkalmazási formákat visszaszorítsuk. Sokat köszönhetünk Tyson asszonynak, illetve a parlamentben dolgozók és a soros elnökség is rengeteget tett annak érdekében, hogy ilyen szoros időrend mellett is megszülethessen ez a jogszabály. Itt nem csak jogszabályokat fogadunk el, hanem igazából utat építünk, illetve utat mutatunk egy olyan szociális hasznos Európa irányába, amely védi az európai polgárokat, amelynek van lelke, és amely valóságával valóságra váltja az európai szociális jogok pillérét megfelelő eszközökkel, költségvetéssel, amit hozzá kell rendelni. Miért is olyan fontos ez? Azért, mert ma Európa veszélyben van. Ezért van szükség nagyobb fokú integrációra, ezért kell valamit tennünk az egyenlőtlenségek ellen, ezért kell védeni azokat, akiknek a jogait a globalizáció aláásta. Ez az egyetlen módja annak, hogy törékeny európai demokráciát megvédjük. Köszönjük szépen, McIntyre asszony egy percet kap az egyszer frakció nevében. President, throughout my elnök asszony, amit itt töltöttem időt parlamentként a szakbizottságban. Igenis törekedtem a jobb szabályozásra. Kedves barátaim, ez nem jobb szabályozás. Őrült futamban mindenképpen meg akartuk teremteni ezt a szabályozást, a parlamentbe bevittük ezt az irányelvet. Term, világos szövegre lett volna szükség, hogy kizárjuk az önfoglalkoztatókat, de ez nem sikerült, nem köt, jogilag kötelező, hogyan történhet, hogy a szocialisták és demokraták támogatnak olyan szöveget, ami a pilotákkal kapcsolatos visszaéléseket lehetővé teszi például a kiképzés során. Egyébként pedig azt kell, hogy mondjam, a munkavállalók jogait, a munkavállalók biztonságát kell megvédeni, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy vállalatnak dolgoznak, az államnak vagy a magánszektornak. Azonban ez a szöveg, ez kizárja a közszolgálat a közalkalmazottakat, a pilotákat, sok minden mást, és, és aláássa azt a politikai üzenetet, amit küldeni akartunk a tagállamok felé. Igenis, a tagállamoknak a lehetőségük van, hogy visszaéljenek a helyzettel. López Bernolyo asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát. Azonban sajnálatomat is kifejezem, hogy eh, eh, itt a haladást eh, lefékezték a munkavállalói jogok területén Európában ez azt jelenti, hogy még bizonytalanabb munkaviszonyokat teremtenek, és az a szöveg, amit itt elfogadunk, az a munkavállalóknak nem biztosít védelmet gyakran, például a tengerészek esetében, a tűzoltók esetében, és számos más munkavállaló esetében egyszerűen nem vesznek figyelembe bizonyos kérdéseket, vagy az úgynevezett nullaórás szerződések, ilyenek is vannak számos munkavállaló esetében, ezt se tudjuk kezelni. Sokan azt mondják hogy ez egy diszkrimináló ö, anyag, és ez veszélyes precedens teremt majd az Európai Unióban. Egyébként pedig univerzálisan az egész világon törekednünk kell az európai modell átvételére, ezért kell jónak lenni. Azonban, amit most elértünk, ez egy problémát csak elmélyít. Arról van szó, hogy hogyan tudjuk az Európai Uniót ezen a területen alakítani. A tanács és a tagállamok a parlament döntéseit folyamatosan lelassítják, kizárják, kizárják azt, amit a polgárok akarnak, és az el, polgárok elvárásait megakadályozzák, ezért egyre inkább jobbra tolódunk. Mindig lekésünk valamiről. Thank you, President. Lambert asszony már percben. Köszönöm. Akár csak más hozzászólók, az én frakcióm is úgy érzi, hogy egy elszalasztott lehetőség ez arra, hogy ezt az irányelvet valóban modernizáljuk. A jelenlegi javaslatban vannak jó elemek, ugyanakkor vannak problémák is, például a definíciókkal, a munkavállaló definíciója már ö, problémás, ez alása a jogokat. Komoly problémák vannak azzal is, hogy a tagállamok a hatály kapcsán igen komoly kivételeket követeltek, például a köztisztviselők, a, a háztartás beliekre vonatkozóan. Arra kérjük ugyanakkor a tagállamokat, hogy megfelelő közszolgálatokat alakítsanak ki, ami a szociális Európához elengedhetetlen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez hogyan működik olyan munkahelyek számára, akiknek több munkahelyük is van, vagy ilyen rövid órás, néhány órás részmunkaidő szerződésekkel. A tanács az Európai Parlament javaslatát követhette volna, a bizottság javaslatát követhette volna, hogy valóban érdemi, kemény jogokat garantáljon egy szociális Európába, de a tanács az egyik kezével elvette, a másikkal adott, mint mindig. E az ENF frakció nevében Mellen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony a átlátható és kiszámítható munkafeltételek azt szeretik, hogy az emberek tudják, hogy hány órát kell dolgozni, az új munkahelyi formákat is valahogy szabályozni kell. A cégek, a munkavállalók és a nemzeti hatóságok is e, alig bírják követni a roppant gyorsan alakuló munkaerőpiacokat. 2014 óta a munkahelyek 20%-a úgynevezett bizonytalan munkahely. Ez egy új gyakorlat, amire reagálnunk kell, visszaélésekre ad ez lehetőséget, például a részmunkaidős, nagyon rövid részmunkaidős foglalkoztatás esetében, illetve a digitális platformokhoz kapcsolódó munka foglalkoztatás kapcsán. Ezzel a szöveggel nem értünk egyet, éppen ezért bizonyos konkrét javaslatokat tettünk a raporternek. Úgy érezzük, hogy minden európai polgárt ugyanúgy védjünk és óvjunk, ne felejtsük el, hogy a szegény elszegényesedés, a szegényi vállás Európában egyértelműen megjelenő folyamat, ezek a mini munkahelyek, amelyek ezrével, százezrével jelentek meg Európában, a, munka, a foglalkoztatás stabilitását ássák alá. Ez egy roppant sürgős helyzet az Európai Uniónak a jóvá kell tenni azokat a károkat, amiket részben ő maga okozott, a tagállamoktól pedig követelni kell azt, hogy a biztos

Meg szeretném köszönni az előadónak az elvégzett munkát. Az évek során ennek a feladatnak a jellege sokat változott, hozzá kellett igazítani a változó valósághoz. Egy biztos, hogy Európát meg kell újítani, modernizálni kell ebből a szempontból. De ez csak egy, egy, egy lépés egy szociálisabb Európa irányába. Köszönöm Tyson biztos asszonynak elkötelezettségét, és Jean-Claude Juncker elnök úrnak is, hogy ezzel a parlamenttel sokszor egyeztettek a szociális pillérről, és végül remélhetően egy olyan szabályozás születik, ami tényleg szociálisabbá teszi Európát. Szükség volt erre a nyilatkozatra, erre az irányelvre, mert a digitalizáció korában minden átértékelődik, új típusú munkahelyek, munkaszerződések jönnek létre, rövid távú szerződések, és nulla órás szerződésekről is szó volt már, és ezeknek azért a túlzott elszaporodását korlátozni kell. Az irányelv megpróbálja meghúzni azt a minimális szintet, amely alá nem szabad menni senkinek, sehol, semmilyen körülmény közepette, még a digitális munkavállalás világában sem. Köszönöm mindenkinek a kitartó munkát. Köszönöm én is. Nem látom Simon urat, úgyhogy akkor Ok úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az irányelv tervezet, amely átláthatóbbá kívánja tenni a munkakörülményeket. Sok, sokak számára ismert dosszié, átláthatóságot, ugyanakkor rugalmasságot akar bevezetni, és összességében jobb munkakörülményeket a munkavállalók számára. Ez a mi pártunk is, ezt a mi pártunk is támogatja, mert eh, egyre megalázóbb szerződések születtek, és a munkavállalók egyre elégedetlenebbek Európában. Ezt a folyamatot meg kell állítani, úgy, hogy mindkét oldal nyertes legyen. Azt más kérdés, hogy ez a dokumentum tényleg ezt a célt szolgálja-e majd, a gyakorlaton múlik majd minden, hogy hogyan sikerül ezt az irányelvet átültetni a nemzeti jogba és végrehajtani. Sok, de mindenképpen lehetőséget ad erre a szöveg, és több innovációs potenciál felszabadítását teszi lehetővé Európa szerte. Urtesz úr, úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm mindazoknak a sok munkát, akik ezt a dossziét megalkották. Végül is a tanács is komoly elemekkel gazdagította a vitát. Megszületett az, inkl- az inkluzivitás fogalma, a rugalmas biztonságnak egyfajta új értelmezése európai szinten. Sok hónap, sok év munkája csúcsosodik ki most ebben a dokumentumban. A szakszervezetek neki is több lesz a joguk, és talán visszaszorul majd a fekete és a szürke gazdaság mert szigorúbb lesz az ellenőrzés, mert ez a nulla órás szerződés típus, ami elszaporodott, ez remélhetőleg megszűnik, mert egyre több helyen egyre több munkavállalót zsákmányolta ki, egy állítólag szociális Európában. A szociális Európa idája arra kötelez minket, hogy komolyan vegyük ezt a küldetést. Végre a tanács és a parlament is egy nevezőn van ebben az ügyben. οδηγία γνωστοποίησης των όρων εργασίας στους Köszönöm szépen. Ez egy olyan irányelv, amelynek célja, hogy a munkavállalók ismerjék a jogaikat, mert de pillanatnyilag nincsenek munkavállalói jogok. A vállalatoknak vannak jogaik, amit itt ismerünk. Itt röviden tájékoztatják majd őket a dzsungel szabályokról, amelyek a munkafeltételeket szabályoznak itt. A rugalmasságra törekednek a munkaadók érdekében, és sok ezer otthoni dolgozó, vagy tengerész, vagy egyebek egyszerűen nem részesei ezeknek a jogoknak. Úgy gondolom, hogy Görögországban a következő választásokon a munkavállalóknak nem szabad hinni a szociáldemokratáknak és az euroszkeptikusoknak sem. Az embereknek meg kell találni a megfelelő utat. Segítsünk azoknak, akik a kapitalizmusnak a, akarnak neki menni, azt akarják támadni. Kozlovska asszony másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony, hölgyem és uraim! Gratulálni szeretnék a kompromisszumhoz, amit sikeresnek tartok. Itt a szociális jogokat erősítjük, átláthatóbbá tesszük a munkakörülményeket, munkafeltételeket az Európai Unióban. Ez mindenki számára fontos, mindenek előtt azon szá- emberek számára, akiknek nem uh, standard munkaszerződéseik vannak, tehát platformokon keresztül közvetítik ki őket például, és látnunk kell, hogy minden negyedik munkavállaló különleges feltételek között dolgozik az Európai Unióban, és az új munkahelyek fele ilyen kategóriába esik, tehát nem standardizált munkahelyekről van szó. Ezeket az új irányelv értelmében jön kell tájékoztatni, ezért van nagy jelentőség ennek, mert plusz jogokat biztosít a munkavállalók számára, jobb információkat kapnak gyorsabban, mindenek előtt azt is látnunk kell, hogy azokra vonatkozik a akik, és azoknak jó ez, akik atipikus körülmények között dolgoznak például. Azok es, nem esnek az irányelv hatája akik 12 óránál kevesebbet dolgoznak csupán. De összességében a nőknek használ ez sokat, mert ők vannak bizonytalan munka körülmények között, munkaviszonyok keretében foglalkoztatva. Nagyobb rugalmaságra persze szükség van, e, több foglalkoztatóságra és tervezhetőségre de ennek feltétele egy alapvető biztonság. Benifej Fejúr. Köszönöm szépen. A, a bizonytalan munkaszerződéssel dolgozó európaiak száma elképesztően nő. A digitális platformok okolhatóak ezért részben, és szokás szerint a fiatalok és a nők a legveszélyeztetettebbek hiszen ők a, azok, akik leggyakrabban az úgynevezett atipikus munkákat végzik az úgynevezett zéro órás, nulla órás szerződésekkel. Az ő jogaikat kell megerősíteni, hogy átláthatóbbak legyenek a munkakörülmények és kiszámíthatóbbak. 200 millió európai munkavállaló jogait kell megvédenünk, ez a kötelességünk képviselőként, a méltóság teljes munkához mindenkinek joga van. Ez egy elvi harc, amit meg kell vívnunk minden tagállamban egyformán, és az Európai Parlament nagyon sokat tett annak érdekében, hogy három évnyi harc után megállapodjunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen tisztelt biztos asszony. A részmunkaidő mindenek előtt a nőket érinti, mindenek előtt az anyákat ezek között is. Ez család ellenes politika, mert itt éppen a foglalkoztatás területén lehetett volna lehetőséget teremteni. Tehát például lehetett volna ismerni a nevelést munkaként, a gyereknevelést munkaként, tehát ilyen munkát folytatnak bölcsödékben, óvodákban, és ott fizetést is kapnak. Tehát nevelésért fizetett bérről van szó. Mondjuk a minden egyes tagállam minimálbérihez lehetne ezt kiigazítani. Éppen a nyugdíj rés miatt, amit megfigyelhetünk, a csökkentett nyugdíjak miatt, amit megfigyelhetünk a gyerekeket nevelők esetében. Úgy gondolom, itt ma Magyarország lehetne a mintaértékű ország, amikor a szülők teljesítménynek figyelembevételéről beszélünk. Úgy gondolom, hogy a következő ciklusban nagy feladat áll még előttünk. Köszönöm. Sojdrova asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. Az európai jogszabályoknak reagálni kell a belső piac változásaira. És a munkaerőpiac roppant gyorsan változik. Egyre több az úgynevezett rugalmas munkáltatói vagy munkaszerződés. Szerintem a rugalmas munkavállalás nem kell, hogy feltétlenül a munkavállalók kizsákmányolásához vezessen. Vannak olyan munkavállalók, akik kifejezetten előnyben részesítik ez, ez ilyen um, rugalmas munkavállalási formákat, ugyanakkor fontos, hogy kiszámítható, átlátható és biztos legyen. Ezért örülök ennek a megállapodásnak, köszönettel tartozunk az előadónak,